állásfoglalási indítványról beszélünk, és először Dekázer asszonynak a közös állásfoglalási indítvány szerzőjének adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ennek a problémának a hatásköre, a hatása messze túlnyúlik azon, mint amit itt látunk magunk körül, hogy ilyen kevés képviselő jött el a terembe ma, hogy ezzel a témával foglalkozzon. Guinea Conté elnök halála után egy katonai hunta irányítása alá került, és ez nem csak belső probléma. Gyors, civil irányba mutató változásokat ígért az új Dadis Kamara százados vezetésével létrejött hunta, és egy olyan választást, amin ők nem indulnak. Azonban azt láthatjuk, hogy katasztrofális hatással járt az ő hatalomra jutásuk, összeomlott az infrastruktúra, és most úgy tűnik, hogy ő mégis jelölteti magát a választásokon. Ráadásul, mivel a kezükben van az ország médiája és gazdasága nagyon jó helyzetben is van. Az ellenzék ugyan szervezett tüntetéseket, de ezt brutálisan vérbe folytották a gárdisták. Rengeteg nőt erőszakoltak meg, sőt, ki is beleztek. Az Európai Uniónak az üzenete világos kell tehát, hogy legyen, és gyors. Azt kérjük az Afrikai Uniót, Uniótól, hogy szankciókat alkalmazzon a katonai hunta ellen, és egy egyeztető tanácsot hozzon létre. Egy átmeneti kormány felállítását kérjük, ami tör, törvényhozási és elnökválasztásokat tart, és amit nemzetközi megfigyelők figyel, kísérnek figyelemmel. Ezzel precedens tudnánk teremteni, és azt láthatnánk, hogy az emberi jogok ilyen mértékű megsértése esetén az Európai Uniónak lesz bátorsága, hogy fellépjen olyan haték, hatékonyan, ahogy azt most remélem tenni fogja. Kaiser, als nächstes Frau Kollegin Weber. Köszönjük, de Kaiser asszony, most Weber asszony következik ugyancsak két percben. Elnézést, nem hallottam a felszólítást. Ha valaki közelebbről megnézi a gineai helyzetet, és látja, hogy milyen szörnyű atrocitások történtek az utóbbi hónapokban, akkor abban az a kérdés merül föl, hogy hogyan lehet az, hogy ilyen kevés média figyelmet kaptak ezek a szörnytettek úgy viselkedünk, mint hogyha nem több száz embert öltek, kínoztak volna meg, erőszakoltak volna meg, mindenféle emberi méltóságot a porba, taposba. a militári hunta tevékenységét az államcsény után ugyan elítélték, de mégis ezek a szöntettek Európában gyakorlatilag ismeretlenek maradtak Örülök, hogy legalább az Európai Parlament rámutat a problémára, a polgárok nevében felhívja rá a figyelmet, és legalább egy állásfoglalást adunk ki ebben az ügyben. Ugyanakkor tudjuk azt, és én is úgy látom, hogy ennél sokkal fontosabb, a kritikánál sokkal fontosabb az, hogy valamit konkrétan tegyünk, és megakadályozzuk azt, hogy az európai pénzeket, amelyet ugye a polgárok megsegítésére oda küldünk, ö, rossz kezekbe kerüljenek. Köszönjük, Weber asszony. Következő felszólalunk Préda kolléga. Köszönöm szépen a szót. Szeptember 28-án nagyon fontos dolog történt Gineában, ugye a függetlenséget mondták ki népszavazásban. Azonban idéntől ugyanez a nap sajnos más jelentőséget is visel. Egy tömeggyilkosság napja lett ez, és sajnos a jövőben erre kell, hogy gondoljunk emiatt. Ez a katonai Állam csíny, és az a hunta, amely jelenleg hatalmon van, kamera századossal az élen, ö, nem szabad, hogy hatalmon maradjon. Arra próbálják rávenni, hogy ne jelöltesse magát elnök választáson. De az Európai Unió nem tesz eleget az ügyben, az elnök félbeszakította a felszólalót. Verzsi asszony következik. Oui, monsieur le... Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Már Brüsszelben felszólaltam a mini plenárison 15 nappal ezelőtt ezen a té- ezzel a témával kapcsolatban, ezért rövidre fogom. Kollégáim is kifejtettek már pár dolgot, úgyhogy először is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy az összes politikai frakció itt ma a parlamentben a gíneai civil társadalom felhívására együttesen tudott válaszolni, és megpróbáljuk az múlt decemberi hu- pucs óta kormányzó huntával ellen felemelni a, hunta ellen felemelni a hangunkat, mégpedig közösen. A gínaiak segítséget kérnek tőlünk, úgyhogy elfogadhatatlan lenne az, hogyha az Európai Unió a halászati egyezmény keretében összegeket, pénzeket adna a katonai huntának a zsebébe. Tehát ezt mindenképpen meg kell akadályoznunk, hiszen semmi esély nincs arra, hogy ez a gínai halászokhoz eljusson. Tudjuk ma, hogy a gínai rezsim a legkorruptabb a világon. Tudjuk, hogy nem ezek azok a szervezetek, akiknek a kezébe ilyen pénzeket adhatunk, hiszen nem bízhatunk bennük. Ezért azt kérem, hogy a közös állásfoglalást a halászati partnerségi megállapodás felfüggesztését jelentő bekezdéssel együtt szavazzák meg. Köszönöm szépen, Berzsia kolléganő Bílán kollégának adom meg a szót egy percben, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt év végén Kunta elnök halála után Kamara kapitány volt az, aki Gínában átvette a hatalmat. És utána túlságosan naívak voltunk, hiszen elhittük Kamara tábornoknak azt, hogy szabad választásokat fog megvalósítani. 50 ezren gyülekeztek szeptember 29-én 2008-ban, és tüntettek. 100-200 áldozata volt az összetűzéseknek, számos nőt megerőszakoltak, és nagyon örülök annak, hogy Szolána úr nagyon gyorsan reagált, és hálás volt Franciaország elnökének, amiért megtagadta az együttműködés Gineával. Most viszont uh, a mészárlások után vagyunk már, és az Európai Uniónak nem kéne nyomást gyakorolnia a gineai kormányra, és biztosítania kellene azt, hogy a szankciókat meg is valósítsák. Hiszen csak ilyen feltételek mellett uh, várhatjuk ezt uh, Kamara kapitánytól, hogy mondjon le. Köszönöm szépen, Lövén képviselő, két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék az Európai Bizottságnak, Joe Borg biztos által a döntéséről. Gínával halászati megállapodás született. A halászati szakbizottság nemmel szavazott egy ilyen megállapodásra. A konakri mészárlás után döntöttünk így, több mint 200 embert lőttek le a kormány csapatai, és ezeket a csapatokat Kamara kapitány vezényelte. Reméljük, hogy az Európai Unió teljes mértékben áttekinti majd, illetve módosítja a kereskedelmi politikáit harmadik országokkal. Jelentős felelősségünk van, hiszen mi vagyunk az egyik legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partner, illetve fejlesztési partner. Fontos éppen ezért a közös gondolkodás a kereskedelemben is, illetve az e-típusú kormányokkal folytatott kapcsolatokat illetően is. A halászati megállapodás megpróbálta javítani a kapcsolatokat, és kimondtuk azt, hogy a helyi halászoknak jutatjuk a támogatás egy részét. Viszont nagyon gyakran nem ugyanez történik a gyakorlatban, mint papíron, és az Európai Uniónak nem kéne az ilyen diktatórikus kormányokat támogatnia. Köszönöm szépen, Lövin kollega, most a frakciók képviseletében. Adom meg a szót először Kacsmarek képviselőnek két percben. Köszönöm szépen. Elnök úr, hölgyeim és uraim, pusztán két héttel ezelőtt beszéltünk eh, Gineáról. A helyzet eh, továbbra is feszült. Ezen a héten, hétfőn a Fejlesztési Szakbizottság meghallgatta a korábbi miniszterelnök eh, nyilatkozatát, aki az szeptember 28-ai mészárlás szemtanúja volt. Azt gondolom, hogy nem elég azt követelni a huntától, hogy tartsa tiszteletben az emberi jogokat. Hogyha a katonai kormányzás tiszteletben tartaná az emberi jogokat, akkor nem lépne így fel. Azt gondolom, hogy csak is cselekedetekkel tudjuk bizonyítani azt, amit gondolunk és nem pusztán nyilatkozatokkal. Köszönöm szépen, Gacsmerek kolléga Tirolián kollégának adom meg a szót, parancsoljon. Monsieur le Président, chers collègues. Elnök úr, kedves kollégák! Gineát drámai események sújtják, ez a nemzetközi véleményt is sokkolja. 2009. szeptembere óta Dadis Kamara százados vezetésével a katonai hunta minden ellenzéki kezdeményezés csírájában elfolyt. Az Európai Uniónak és az AKC-beli partnereinek az emberi jogok, illetve a demokratikus elvek tiszteletben tartására kell szorítania a huntát. Dadis Kamara százados visszautasította azt a kívánságot, hogy ne induljon a gínai választásokon, bár korábban kötelezettséget vállalt, hogy szabad választásokat fognak szervezni. Az Európai Uniónak ezért késlekedés nélkül kell lépnie, és meg kell akadályoznia azt, hogy az erőszak folytatódjon, akár a lakosság, akár a nőkkel. Tulálok a kompromisszumos állásfoglalás tervezethez, hiszen ez az elveinket nagyon jól tükrözi. Azonban hangsúlyoznám a tízes cikket, amely a halászati partnerségi megállapodás felfüggesztéséről szól a Gineai köztársasága, hiszen amíg nincsenek demokratikus folyamatok Gínában, addig ezt nem szabad végrehajtani. Hogyha az ő döntésüknek, a gínai kormányzat döntésének nem lenne következménye, az nagyon sajnálatos lenne. Azonban az elmúlt szeptemberi események után meg kell követelnünk a gínaiaktól, hogy megfelelő életkörülményeket biztosítsanak az állampolgáraiknak, és ehhez nincs más lehetőségünk, mint nagyon határozottnak lenni. Az 50-es évek óta csak diktatúrák voltak Gineában, és itt az elnök megszakította az előadót. Lund. Váglund kolléga következik. Köszönjük Tirolien úrnak. Köszönöm, elnök úr. Nem akarom elismételni mindazt, amit a kollégáim elmondtak. Nagyon örülök, hogy ez a téma most napirendre került. Én csak röviden arról szeretnék beszámolni, hogy szeptember 30 a ülésen a Halászati Bizottság mit döntött. Valaha azt gondolták, hogy az EU gyakorlatilag bármely orsz, egy országgal sem fog halászati egyezményt kötni. Azóta azt látjuk, hogy Ginával ö, ahol a helyzetet most sokan már pontosan leírták, mégiscsak lehetne ilyen egyezményünk. Ö, van, aki a két dolgot külön választan egymástól, szerintem politikusként nem tehetjük ezt meg. Az emberi jogokat hozzá kell kapcsolni ö, a halászati egyezményhez. Ö, sajnálatosnak tartom, hogy itt a parlamentben sokan megszavaznák a halászati egyezményt, ö, ilyen feltételek mellett ezzel a katonai huntával. De azért a többség mégiscsak amellett tör láncsát, hogy az emberi jogokat például a halászati egyezmény felfüggesztésével, feltételekhez kötésével lehet megvédeni. nem igaz az, hogy ne lehetne ezzel az eszközzel hatni a kormányra. Biztos, hogy mivel fontos ágazat a halászat Gínában, a elnök félbeszakítja a felszólalót. Romeva I. Rueda kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen. Én is ott voltam a halászati bizottság ülésén, amikor ugyancsak kis többséggel, de amellett szavaztunk, hogy nem hosszabbítjuk meg halászati egyezményünket Gineával, legalábbis a parlament ezen az állásponton van. Amíg nem mm, lehet az emberi jogi helyzetet ö, normalizálni. Szerintem ez világos üzenet, és az egész Európai Uniónak sajátjára kéne tennie. Nem vagyunk hajlandók a mi adófizetőink pénzéből támogatni a korrupt rezsimet, amely gyakorlatilag ö, bűncselekményeket követel. Mutassa meg végre már az Európai Unió, hogy nem csak fenyegetőzik, hanem igenis képes, hajlandó kereskedelmi megszorításokat alkalmazni, hogyha egy rezsim nem felel meg az alapvető emberi normáknak. Itt a nagy lehetőség, hogy példát teremtsünk, Örülök, hogyha a tízes cikk úgy marad, ahogy van. Köszönjük Romevai Ruhéda úrnak. A frakciók nevében az utolsó felszólaló következik, Poreba kolléga személyében. Köszönöm szépen, elnök úr! 57 sebesültje volt egy békés tüntetésnek, és ez Ginában 58 óta ez volt a legnagyobb tömeges gyilkosság. Davis Kamara megígérte, hogy majd demokratikus választásokat ír ki, de erről szó sincs, a katonai rezsim uralkodik, mindenféle emberi jogi megfontolás nélkül. Gyilkolnak, erőszakoskodnak a demokratikus elvekre felépült Európai Unió nevében fel kell emelnünk hangunkat a ginai polgárok szenvedései kapcsán. Guinea óriási gazdasági lehetőségekkel rendelkezik, mégis az egyik legszegényebb afrikai ország napjainkban. És minél tovább ö, uralkodik ez a katonai hunta, annál tovább húzódik Nyugat-Afrikában általában a polgárháborús helyzet. Köszönöm, most pedig Delvo asszonynak adom meg a szót. Egy percben. 150 halott, és mennyi szexuális bűncselekmény. Meg sem tudjuk számolni őket. A legutóbbi szeptemberi események óta elképesztő áldozatokat szed a katonai hunta a civil lakosságban. Egy ilyen barbár rendszerrel kapcsolatban nagyon határozottan kell felérni, fellépni, ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Unió Musada Diszkamara százados huntájával kapcsolatban ö, szankciókat kíván alkalmazni. Egy igazi, valós nemzetközi vizsgáló bizottságnak kellene feltárnia, hogy milyen háborús bűncselekményeket követtek el a hunta tagjai. Az Európai Uniónak mindent meg kell tenni, ami a lehetőségei között szerepel, hogy a nők megerőszakolását, mint egy háborús fegyvert megakadályozzanak. Ők a leggyengébb áldozatok, és mindig a leggyengébbeket támadják először a katonák a jó kormányzást, az emberi jogok védelmét, a gyengék védelmét, minden együttműködési megállapodás előfeltételévé kell, hogy tegyük. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Delvó kolléga, Dezír kollégának adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! A múlt szeptember 28-án a gineaiak kimutatták azt, hogy tiszteletben tartják a demokratikus választások iránti igényüket. Azonban elnyomták őket, elnyomta őket egy olyan rezsim, ami abszolút nem legitim, és ami azóta minden méltóságát elveszítette. Férfiakat, nőket erőszakoltak meg, hánytak kardére gyakorlatilag, kínoztak meg, és az Afrikai Unió, az ENSZ, senki nem tett eleget annak érdekében, hogy megóvjuk a ginei népet az ilyen atrocitásoktól. Az Európai Uniónak mindent meg kell tenni, amit lehet egy ilyen korrumpált diktatúra ellen, ami a gazdaságát egyetlen egy kán, klán gazdagodására akarja felhasználni. Az Európai Unióban itt a parlamentünkben a gazdasági, széles gazdasági érdekeket kell egyezt, összeegyeztetnünk a kotonui egyezményt aláíró állam jogsértéseivel. Ezért kötelezettségünk, hogy a gíneai nép mellett álljunk ki demokráciáért folytatott harcában. Köszönöm. Desia. Köszönöm szépen, Dezsír kolléga. Kasszulidis kollégának adom meg a szót a KSDI keretében először. Thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azért kértem szót, hogy egy megjegyzéssel élhessek azon javaslattal kapcsolatban, mi szerint függesszük fel a jelenleg hatályban lévő Európai Unió és Guinea közötti halászati megállapodás jegyzőkönyvét. Azt gondolom, hogy ez a brutális kormány, aki nem hezitál és 166 polgárát gyilkolja le, illetve egyéb más incidenseket provokál, nem egy ilyen arányában kis szankcióval kell sújtani, hiszen nem szabad megfeledkezni arról, hogy vannak jogi kötelezettségek a azon emberekkel kapcsolatban, akiket a, halászati ágazatban foglalkoztatnak, és akiket érint a megállapodás. Ginán éppen ezért a néppárt nem biztos abban, hogy ezt a javaslatot követni tudja. Köszönöm szépen, Kazulidis eh, kolléga, Tenok kollégának adom meg a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Gini Konakri eh, története, egyéb más európai országok története is lehetne egy hunta, militi, katonai diktatúra, az egyik kormány leváltja a másikat, és a legtöbb ember szegénységben él. Afrika egyik legvirágzóbb nemzetévé tehetné az ottani ásványi kincsek tehetnék az ásványi kincsek az országot, de krónikus instabilitás jellemzi és folytonos vérontás ezt a területet. Az Európai Bizottságot arra ösztönözni, hogy egy Kimberley folyamathoz hasonló folyamatot indítson be, annak érdekében, hogy a gyémánt bányák tulajdonosai ne támogassák a katonai fellépéseket. Gína és kínai vállalatok között összefonások vannak, és reméljük, hogy ezek, a, ezek a, az üzleti kapcsolatok nem fogják továbbra is aláaknázni az emberi és humanitárius kapcsolatokat. Köszönöm szépen! Vielen Dank, Herr Kollege. Köszönöm szépen, kedves tanok kolléga. Auterla kolléganőnek adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Mindenki köszönetet mondott a bizottságnak a halászati megállapodással kapcsolatos döntésért, a humanitárius, illetve az emberi jogi sértések miatt. Meg szeretném kérdezni a bizottságot arról, hogy szisztematikusan tervezi-e végig tekinteni a hasonló helyzeteket, hiszen fontos, hogy szisztematikusan más térségek hasonló problémája is foglalkozunk. Köszönöm szépen, Korhola asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Nemrég egy finn szavazó megkérdezett engem, hogyan definiálnám az emberi jogokat. Azt mondtam, hogy hát igazából ezt nem kell definiálni. Számomra ez, ennek semmi haszna nincsen, különben a definíció nem lenne elég széles körű. A definíció bár létezik, a nemzetek szeretnék is tiszteletben tartani. Sőt, a nemzetközi közösség szempontjából kötelező érvényű is. Gínea aláírta a kotonúi egyezményt, amely szerint nekik is tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. Ez a kiindulási pont. Ennek alapján kell azt kérnünk, sőt követelnünk tőlük, hogy amikor kotonúihoz hasonló egyezményeket aláírnak egy or- aláír egy ország, azt tartsa is be. Ezért reagálnunk kell, és lehetséges, hogy szankciókat is kell alkalmaznunk. Nagyon, nagyon jól tudjuk, hogy ez a Kína az egyik legkorruptabb ország a világon. És nagyon is sajnálatos, hogy a kínai cégek, amelyek beruháznak Gínában, egyáltalán semmilyen kötelezettséget nem várnak el tőlük az emberi jogok területén. Köszönöm Korhola asszonynak. A szavazás a vita végén lesz erről a témáról. De elnézést kérek, mondja az elnök. Még Orbán biztos úrnak is szeretném megadni a szót. Köszönöm. Elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság nagyon határozottan és gyorsan elítélte Folytathatom? kérdezi az elnök, a, illetve biztos. Szabadon gemeldet. ügyrendi kérdése van az illetőnek? A, egy képviselő mikrofon nélkül magyaráz a teremben. Euh, nem. Elnézést, kolléga, két percet terveztünk erre, négy kollégának adta meg a szót, két néppárti kollégának, nem tudom már megadni a szót, visszaadom a szót a biztosnak, parancsoljon. Komisia a condamnat ferm, rapid tehát az Európai Bizottság nagyon gyorsan és határozottan elítélte a mészárlásokat, illetve az emberi jogok megsértését, amik szeptember 28-án történtek idén. Ezen túlmenően azt is megállapíthatjuk, hogy ezóta is folytatódtak ezek a visszaélések, ezek az erőszakos cselekedetek. Október 12-én arra a következtetésre jutottunk, hogy számos különböző intézkedést kell hoznunk, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Először is Nigéria szempontjából szükség van arra, hogy azok, akiket fogva tartanak, ezeket szabadon bocsássák. Sőt, a holttesteket, a tüntetők holttesteit, amit a katonák elhurcoltak, ezt is adják vissza a családoknak. A megerőszakolt nőknek pedig megfelelő orvosi ellátásra van szükségük. Aggaszt bennünket, de sajnálatos módon egyelőre az intézkedések közül egyet sem vezettek be. Az Európai Bizottság üdvözli azt a döntést, amit az ENSZ főtitkára hozott, hogy egy nemzetközi vizsgálóbizottságot hozzon létre, amely a szeptember 28-i eseményeknek utána járna, és a felelősöket bíróság elé állítsa. Mindenképpen az ilyen emberi jogi öm, visszaéléseket meg kell szüntetni Gíneában, akár egy ilyen vizsgálóbizottsággal, akár más módon. Az elsődleges eredményeket természetesen utána a Nemzetközi Büntetőbíróság is fel tudná használni további vizsgálathoz. A nemzetközi missziókat pénzügyileg is támogatnunk kell, azokat a missziókat, amelyek megfigyelő, illetve vizsgálódó tevékenységet folytatnak Gíneában. Nagyon fontos az is, hogy ne félemlítsék meg az ilyen vizsgálatot végző embereket, sőt, hagyják őket végezni a munkájukat tudjuk, hogy a géneai biztonsági helyzet nem tökéletes. Ezen túlmenően fegyverembargóra is szükség van. Az Európai Bizottság kész támogatni azokat a reformokat, amelyek a biztonság területét érintik, illetve mindent megtenni annak érdekében, hogy a stabilitást visszaállítsa ebben az országban. Számos intézkedésre van szükség, például a 96-os cikk egy értelmében, a kotonui megállapodás 96-os cikke értelmében nagyon sok intézkedésre van szükség. Ezen túlmenően szeretném azt is pontosítani, hogy komolyabb nyomást kell gyakorolnunk a katonai huntára, és Borgúr, a halászati biztos, bejelentette, hogy vissza kívánja vonni a halászati partnerségi megállapodást. Nagyon valószínű, hogy erre hamarosan sor kerül. Bármi is történjen, azonban nem fogjuk az első kifizetést folyósítani Gineának. Semmilyen támogatást nem fogunk nyújtani az országnak, ami kapcsolatban lenne a halászati partnerségi megállapodással. A kérdésekkel kapcsolatban, amit nekem feltettek, az Európai Bizottságnak kötelezettsége az, hogy minden egyes helyzetet ö, egyenként vizsgáljon és egyenként reagáljon. Die Abstimmung findet am Ende der Aussprachen. Köszönöm, ezzel lezárjuk ezt a vitát. Egyből a vita után szavazunk majd a témában. Most Iránra térünk át. Először a állásfoglalás megfogalmazóinak adom meg a szót, elsőként Gomes asszonynak.